mai szavazás. Köszönöm szépen. brazos y se esposa por... Sicuro. Onorevole Atkins. Uh, Mr. President. Mr. President, I don't wish to... Elnök úr, nem szeretném uh, a házat uh, untatni, de 43 oldalra rúg a szavazólista meddig fogjuk elviselni ezt a nevetséges szokást, hogy nem tudunk tisztességesen szavazni. Á, azt mondták, hogy 12-kor kezdjük a szavazást, ehelyett majdnem egy óra van, és iszonyú sokáig fog tartani. Kérem, hogy vesse fel a parlament elnökségében, hogy tudassák a biztosokkal és a tanács képviselőivel, hogy ők igazodjanak hozzánk, ne azt várják, hogy mi igazodjunk hozzájuk, és akkor kezdődjön a szavazás, amikor meg van hirdetve. Care colleghe, cari colleghi. Kedves kollégák, kedves kollégák, hadd pontosítsam, hogy 12.30 volt az eredeti szavazási időpont, 20 perc késés van, nem 40. És hadd mondjam el azt is, hogy Firenca úr nemrégiben kötött házasságot, és innen is gratulálok neki. Nyilván mindenki csatlakozik hozzám. Mint ahogy már mondtuk, a mai szavazás rendkívül hosszú lesz. Több száz módosító indítványt kell megszavaznunk, és lehet, hogy két órába is beletelik, míg a végére érünk. Én megpróbálom a dolgokat felgyorsítani, de nem a világosság árán. Éppen ezért számítok az önök együttműködésére, annak érdekében, hogy gyorsan és jól tudjunk szavazni. Most eh, név szerinti szavazás eh, kezdődik, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Zione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk eh, ezt a javaslatot. Gratulálok. eh, Tosenovski jelentés következik. Nem kell beszélni, nem kell hozzászólni. Eh, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálunk. Következő szavazás Glante jelentés, megint csak név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk, és gratulálok. Reul jelentés következik. A jelentést szavazásra bocsátom. Kézfelemeléssel kell szavazni, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Gratulálunk. A Cvitka jelentés következik. Akar beszélni az előadó? Nem. Nem akar beszélni? Akkor szavazásra. Akar, akar. Van joga hozzá, persze, tessék. Przewodniczący, przepraszam koleżanki i koledzy, ale sprawa jest istotna. Pora... Köszönöm, elnök úr fontos, hogy megszólaljak, mert az Európai Unió történetében először egy kooperációs folyamatot fogunk elindítani a házasság felbontására vonatkozóan. Szerettem volna egy módosítót benyújtani, mert amióta megszületett a szöveg a jogi bizottságban, azóta változásra volt szükség. 14 tagállam csatlakozott ehhez a mechanizmushoz, ideértve Máltát és Portugáliát is, ezek az új tagok, és ezért 12-ről 14-re kell a számot módosítani. Második mondatomban pedig az Európai Bizottságot és a tagállamokat szeretném megszólítani. A erősített, megerősített együttműködési mechanizmus kapcsán fontos lenne, hogy felhívjuk ennek fontosságára a figyelmét. A 328 per 1-es szerződés cikk alapján ezt a mechanizmust lehet sokféleképpen felhasználni. Nem szeretném, hogy ez a felhasználás úgy ö, történjen, hogy kevés országgal sok speciális célt fogalmazunk meg közösen. Köszönjük akkor név szerint szavazásra. Bocsátom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálunk. Stikluna jelentés következik. Szavazásra bocsátom név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Megint csak nagy többséggel elfogadtuk, gratulálunk. Súrján jelentés következik. Hat pontosítsam, hogy egy minősített többségre van szükség, 369 szavazatra, tehát szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Itt is nagy-nagy-nagy többséggel fogadtuk el, és gratulálunk Súrján úrnak. Csárnecki kijelentés következik. Az előadó akar beszélni? Tylko jedno zdanie udzielamy Radzie kredytu zaufania. Csak néhány szó erejéig. Megadjuk a tanácsnak a bizalmat, de nem feltétlenül Remélem, hogy a tanácssal való együttműködésünk jövőre sokkal hatékonyabb lesz, mint idén volt. Köszönöm. Szavazásra bocsátom. A 7 es és a 33-as ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es, 20-as, 38-as, 46-os módosítók mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as, 21-es, 39-es, 47-es ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 22-es módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 43-as módosító mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 23-as módosító ki van mellette, ellene Akkor most ezt ellenőrizzük. Géppel 23-as módosítót megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. 41-es módosító mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Check. Akkor ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, én tévedtem. Egyébként ez az én eh, frakciómnak a módosítója volt, tehát nem voltam pártos. 24-es eh, következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Akkor kiesik a hármas, a 8-as és a 34-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26-os módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es és 35-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es és 40-es módosítók mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 2-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. A 10-es és 36-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es és 28-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene. Szerintem itt is ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a módosítót. 11-es és 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 16-os és 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös és 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es és 31-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as és 32-es ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 4-es módosító tessék, tessék, tessék. Tessék képviselő kollega. Nous votons la résolution sur la décharge. Egy olyan határozatról szavazunk, amely a költségvetés elfogadására vonatkozik. Legutóbb már szavaztunk erről a jelentésben, még mindig van egy cím, amely azt mondja, hogy miért kell halasztani a döntést. Én módosítanám ezt szóban, töröljük ezt a címet, hiszen ez világosan csak egy hiba. Úgy gondolom, hogy itt jogos volt az ön meglátása, úgy tűnik, hogy elnéztek valamit. Tehát négyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 42-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor most az egész javaslatot bocsátom szavazásra, megnyitom a szavazást, névvel szavazunk. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, és akkor most a Lutford jelentés következik. Szavazásra bocsátom az egyes részt, e, illetve a tízes bekezdést két részben. Quindi, prima parte, chi a favore? Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva akkor most szavazásra bocsátom az így módosított javaslatot, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. És most pedig az állásfoglalási, a jogalkotási állásfoglalási javaslatot bocsátom szavazásra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadva gratulálunk. A Bauer jelentés következik. Nézzük meg az irányelvjavaslatot. Két azonos kérelem van elutasításra vonatkozóan. Az egyik a foglalkoztatásügyi szakbizottság részéről, a másik pedig egyes képviselők részéről, akiknek vezetője Schulz képviselő úr. Szavazásra bocsájtom név szerinti szavazásra ezt a két javaslatot. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A javaslatokat elfogadtuk. Colleghi, vi prego. Kérem, kollégák, kérem. Most. La ha chiesto di parlare la relatrice. Szót kért a jelentéstevő? Mielőtt megadnám a szót a jelentéstevőnek, az Európai Bizottság képviselőjének kell megadnom a szót, azt illetően, hogy fenn kívánja javaslatát. Tessék! Uh, uh, Köszönöm szépen. A biztosok kollégiuma át fogja tekinteni a szavazás értelmében a különböző opciókat, akár a visszavonást is. Az egyes tagállamokkal eszmét cserélünk arról, hogy uh, hogyan kívánják foganatosítani a döntéseket, Köszönöm szépen. Jó. Köszönöm, biztos úr. Quindi io propongo di... Tehát javaslom, hogy küldjük vissza ezt a témát az 56-os cikk értelmében. Berez képviselő asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy azt hallottam ki a bizottság szavaiból, hogy visszavonja a javaslatát, amelyet mi elutasítottunk. Akkor gyakorlatilag nem kell visszautalni az illetékes szakbizottságba. Jobb szabó. Én úgy értettem a biztos szavait, hogy ezt az eshetőséget mérlegelik. Hogyha így van, akkor nyilvánvaló, hogy igaza van Berez képviselőasszonynak, hogyha a biztos megerősíti visszavonásra irányuló szándékát, akkor világos, hogy én hivatalban lévő elnökként azt mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy az illetékes szakbizottságnál marad ez a téma. Így van, biztos úr? Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban azt mondtam, hogy a biztosok kollégiuma a POSZ a, az opciókat megvizsgálja, és ezek között szerepel a visszavonás is. Ezt mérlegeljük. Monsieur képviselőasszony? Dans ces conditions... Elnök úr, ezen feltételek mellett és tekintettel arra, hogy még nincsen teljes biztonság, az 53 per 6-os cikk értelmében javaslom azt, hogy a jogalkotási javaslatról cseréljünk eszmét, amely elutasítja a bizottság javaslatát, és kérem a kedves képviselőtársakat, hogy az így módosított dokumentumot foglalják el, fogadják el. Itt a... Perez asszony az jogában áll. A jelentéstevő kért szót

Rendben, de van egy javaslat, amelyet Beresz asszony nyújtott be, tehát kérdezem, hogy ez emellett szól-e valaki, illetve van, aki ellene kíván szólni. Ki van Berez asszony javaslata ellen, mely szerint javas, ö, szavazzunk a jogalkotási javaslatról. Ki van ez ellen? Senki? Rendben. Ki van emellett? No, non c'entra niente, non c'entra. No, no, non è un problema di... Chiedo scusa, collega. Elnézést kérek, kollégák. A szabályzat értelmében nincs befogadhatatlansági probléma Bervans Berez asszony kérelmét illetően. Tehát ezt a kérelmet be tudom fogadni. Tehát ő szavazásra kívánja bocsájtani a szabályzat értelmében ezt van-e valaki, aki mellette akar szólni, illetve aki ellene? Ki van mellette? Ki szeretne mellette szólni? Tessék! Mr. President, on... Elnök úr, korábban, amikor a tisztelt ház úgy döntött, hogy elutasítja a bizottság javaslatát, és ez az olajtartalékokra vonatkozó, illetékes szakbizottságba visszautaltuk az ügyet mivel a bizottság nem tudta nyilvánosan kijelenteni, hogy visszavonja a javaslatot. Azt gondolom, hogy a biztos úr nagyon alaposan megválogatta a szavait, és ezért elutasítom eh, Pervans Beres eh, interpretációját. Opciókat mérlegel a bizottság, és ezek között szerepel a visszavonás. Nem tudjuk még, hogy mi lesz az eredmény. Bene. Chichester képviselő úr a Berezféle javaslat ellen szólt. Most pedig megadjuk a szót Turunen képviselőasszonynak. Yes, I would like to... Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy folytassuk a szavazást. Ebellett szólalok fel. Az 56 per 3-as tikre hivatkozom amennyiben nem vonja vissza a bizottság a javaslatot, akkor gyakorlatilag a, az állásfoglalási tervezet megszavazása nélkül visszautaljuk az illetékes szakbizottságba az ügyet, attól függően, ahogy az eljárási szabályzatban szerepel, hogy megfelel-e a feltételeknek a kérdés. Mi pedig azt kérjük most, hogy folytassuk a szavazást ennek értelmében. Mi pare, care kollég... Kedves kollégák, úgy tűnik, hogy az eljárási szabályzat nagyon világosan beszél, tehát szavazásra bocsájtom azt a javaslatot, hogy szavazzunk-e a jogalkotási javaslatról, mely javaslatot Berez asszony élt. Név szerinti szavazás, vagy készfeltartás? Készfeltartás legyen tehát. Ki van mellette? Ki van ellene? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. La proposta dell'onorevole Beres. Beres asszony javaslatát elfogadtuk. Ha chiesto di parlare l'onorevole... Szót kért, Svoboda úr. Danke, Herr Präsident. Köszönöm. Elnök úr, ez az egész szavazás máshogyan zajlott volna, hogyha a jelentéstevő tartotta volna magát a szakbizottsági eredményhez, és kérem, hogy a jövőben ezt tegye meg. Adesso, kollég... Most kollégák, térjünk át. A jogalkotási állásfoglalás tervezett szavazására név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott. La votazione è aperta, avete votato tutti? Nyitott még a szavazás, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. La risoluzione. Allora, abbiamo votato per l'annullamento. Tehát az állásfoglalás visszautalásáról szavaztunk, és ezt a javaslatot elfogadtuk 383 igen szavazattal, és 263 nem szavazat volt. Tehát az állásfoglalást visszautaltuk, elutasítottuk. A procedura è chiusa. Az eljárást ezzel lezártuk haladjunk előre. A Zommer jelentés következik. Pongo in votazione, pongo in votazione. Szavazásra bocsájtom. Az illetékes szakbizottság itt 55 módosító van, ki van ezek mellett? Ki van ellenük? Ki tartózkodik? Elfogadtuk ezeket. Szavazásra bocsájtom a tízes módosítót. Ki van mellette? Ki van ellene? Kitartózkodik? Elfogadtuk. 25-ös módosító mellette? Ellene? Tartózkodók elutasítva. 33-as módosító mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt a módosítót. 36-os módosító. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 48-as szóbeli módosító jelentéstevő részéről, Zomer asszony részéről. Nincs kifogás a szóbeli módosítóval szemben? A jelentéstevőnek természetesen joga van, hogy bemutassa ezt a módosítót, de hogyha, tehát hogyha kívánja, nem akarja bemutatni? Köszönöm szépen. Nyelvi pontosításra lenne szükség a német verzióban, a többi nyelvi megszövegezésben nem történik változás, csak a biztonságra törekszünk. Az előre be nem csomagolt az élelmiszerek vonatkozásában. Vannak tehát e, olyan kollégák, akik kifogásolják ezt a szóbeli módosítót. Kollégák, egyáltalán nem szeretném a szándékukat befolyásolni. Egy olyan módosítóról van szó, amely csupán egy nyelvi változatot érint, mégpedig a német nyelvi változatot. Mi sembra, mi sembra... Úgy tűnik, számomra, hogy túlzás lenne az ilyenfajta módosítót, amely nem a lényegre vonatkozik szavazásra bocsájtani, de természetesen mindenkinek joga van kifogásolni ezt a módosítót. Tehát azokhoz szólok, akik felálltak, hogy ne foglaljanak el ilyen álláspontot. Nos, tehát, hogyha rendben van ez, akkor ezt a szóbeli módosítót elfogadtuk, és nézzük a 48-as módosítót, ki van mellette. Ki contro. Ellene. Nézzük meg elektronikusan, a 48-as módosítónál tartunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 48-as módosítót, 50-es módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elutasítva. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Az 50-es módosítót elfogadtuk. Evidentemente Nyilvánvalóan nem emelték fel a kezüket, amikor szavaztunk. Elnézést kérek, de a következő alkalommal máshogy tegyenek 64-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 65-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de hogyha ellenőrizni akarják, akkor tegyük ezt meg, ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 70, 73-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 78-as két részben az első részről szavazunk mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene, tartózkodok, elutasítva. 80-as módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 91-es módosító mellette, ellene, nézzük meg elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 95-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 104-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, úgy tűnik, de ellenőrizzük inkább elektronikusan, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 109-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 114-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 120-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 124-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 130-as módosító a jelentéstevő részéről szóbeli módosítóval be kívánja mutatni? Zommer asszony, tessék. In diesem Änderung Ebben a módosító indítványban arról van szó, hogy olyan termékeket kell megjelölni, amelyek nanoanyagokat tartalmaznak, és ezzel a javaslattal alapvetően egyetértek. Szeretném jelezni azt, hogy stabil nanoanyagokról kell, hogy szó legyen. Vannak nem stabil nanoanyagok is. Például olyan cukor lehet az ilyen, amely nagyon um, por állagú, és nano részecskéket tartalmaz, tehát nem minősíthető stabil nano anyagnak A szóbeli módosító indítvány arra irányul, hogy a stabil szó bekerüljön, tehát stabil nanoanyagok legyen a megfelelő kifejezés. Köszönöm. Vannak-e kifogások? Allora, ci sono, poiché ci sono più di 40 colleghi. Mivel több mint 40 kolléga emelt kifogást a szóbeli módosítóval szemben, ezt nem fogadjuk be, és szavazunk a 130-as módosítóról. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. 131-es mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt a módosítót. 152-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Emendamento approvato. Elfogadva. 163-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 165-ös módosító mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 167-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 169-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 172-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 181-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 185-ös mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosítót elfogadtuk. 190-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 192-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 193-as mellette ellene tartózkodók. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk. 194-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 195-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 205-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 210. E es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 212-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 210, 232-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 233-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 200, 244-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 256-os mellette ellene elutasítva. 39-es mellette, 39-es ellene, tartózkodók elfogadva. 292-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 350-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 293-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hatalmas nagy többség. 265-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a módosítót. 283-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 54-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Módosítás a 326-ost, bocsátom, szavazása mellette ellene tartózkodók elfogadva. 284-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 257-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 326-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 257-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Név szerinti szavazás 251-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt a módosítót. Név szerinti szavazás. 252-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a módosítót. 253-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Vilmot képviselő egy szóbeli módosított javasol, megadom neki a szót. President. Elnök úr. Ebből a paragrafusból ki eh, szeretném törölni az eredet szót. Tehát uh, Hogyha ezt töröljük, akkor a fogyasztók számára sokkal átláthatóbb a megfogalmazás. Köszönöm. Van-e kifogás ezzel kapcsolatban? Anche qui però mi sembra veramente esagerato. Hát itt is túl eltúlzottnak tűnik számomra egy nyelvi változat esetében ez a kifogás. A származásról van itt szó, de hát hogyha van kifogás, akkor nem tudom elfogadni ezt a szóbeli módosítót. Külön részekben szavazunk most. A 101-es módosítóról szavazásra bocsájtom az első részt, ki van mellette. Név szerinti szavazás elnézést, javítja magát az elnök, megnyitom a szavazást. A votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. A második részről szavazunk, szintén név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a módosítót. es mellette ellene tartózkodók nagyon kevés kezet láttam. Ismétlem, ki van mellette? A jelentéstevőnek adom meg a szót. Tessék, Zommer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A 101-es eh, módosító első részét elfogadtuk, a második részét elutasítottuk. Éppen ezért én úgy érzem, hogy a 328-as módosító ról még szavaznunk kell. Itt a technikai hozzáigazításról van szó. Azon hozzáigazítás kapcsán, amelyet meg kell, hogy tegyünk a Lisszaboni szerződés miatt. A Delegated Act, delegált, delegált aktus kifejezést be kell fűzni a szövegbe a korábbi komitológiai eljárás helyett. Éppen ezért én úgy érzem, hogy erről még szavaznunk kell. Köszönöm. Igaza van, Zommer asszony. Tehát Nézzük meg a szavazást a 328-as módosítóval kapcsolatban. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. La votazione aperta. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel ezt a módosítót. Térjünk át most a 254-es módosítóra mellette ellene tartózkodók elutasítva. Emendamento 266. 266-os módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 333-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 334-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nem értek németül, Schulz úr. Se parla in italiano va bene. Olaszul beszél, rendben van. Io sto andando veloce, eh, Presidente Schulz. Gyorsan haladok Schulz úrnak, tehát a 306... 311-esről szavazunk. Ellene tartózkodás elutasítva. 267-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 324-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt a módosítót. 121-es mellette ellene tartózkodók ki van mellette? A 121-esről szavazunk. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 125-ös mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Százhuszonötös ellenőrzést kérnek, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosítót elfogadtuk. 127-es módosító. 127-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 128-as mellette ellene tartózkodók. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk. 264-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 294-es mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. 336-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 259-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 337-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 338 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 268-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 295-ös név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Tessék. Prego, onorevole. Tessék, képviselő úr. Uh mm-hmm. -huh. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. A néppárti módosító indítvány és az eredeti szöveg változtatnak vele. Minden néppárti módosító, sem az eredeti szöveg nem érinti a lényeges részt, éppen úgy gondolom, hogy erről szavazni kell, még akkor is, hogyha a 95-öst elfogadtuk. Zommer képviselő asszony. A tartalmi vita nélkül itt egy olyan kérdésről van szó, amelyet a Tabling Office úgy oldott meg, ahogy az a szavazói listán is áll. Ami párti módosító indítvány a 29 per 1 per 1 per B-t törölni akarja, és amire Schlüter kolléga gondolt, azt az MV a B-ben már megszavazta, de ez BA-ként került feltüntetése, éppen ezért Schlüter kolléga úgy érzi, hogy ez a plusz, a 29 per 1 per 1 per B alatt egy plusz adalék, és nem válik oka fogyottá az új módosító indítványjal a szavazói listán, amelyet ma előttünk, ami ma előttünk van. Én azt gondolom, hogy a Tabling Office-t követnünk kell. A 144-es oka fogyottá válik, akkor, hogyha a 295-öst elfogadjuk. A vélemények itt eltérnek egymástól, és Slüter kolléga nagyon fair volt és informált engem, még mielőtt ezzel a gyűléshez fordult volna, azt javaslom, hogy a 144-es módosítóról külön szavazzunk. Allora, onorevole Sommer. Sommer asszony. Tehát Ön szerint Schilter úrnak igaza van? Nincs igaza. Tökéletes. Akkor tehát szavazzunk. A 295-ösről név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. L'abbiamo già fatto. Allora eh, decade l'emendamento 144. A 144-es módosító tehát okafogyottá válik. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Allora, l'emendamento respinto. Elutasítottuk a módosítót. Tehát a 144-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 144-es módosítót elfogadtuk. Elnézést kérek, javítja magát az elnök, de volt egy kis zűrzavar itt a felszólalásokat illetően. A 312-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. dózó. A votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ezen módosító előtt szavaznunk kellett a 269-es módosítóról, amelyet most szavazásra bocsájtok. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk ezt a módosítót. És itt van a 145-ös módosító mellette, Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a módosítót. Si vota l'emendamento 146. Chi a favore? 146-osról szavazunk mellette, ellene. Nézzük meg elektronikusan, meg nem emelik fel a kezüket. A jelentéstevő kap szót. Elnök úr, a 133-as módosítóról kell szavaznunk. Itt is a egy kiigazításról van szó a delegált jogi aktusokra vonatkozóan. Igaza van a jelentéstevő asszonynak. Szavazásra bocsájtom a 339-es módosítót mellette ellene tartózkodók elfogadva. 146-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük. A votazione aperta. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 146-os módosító. Ki van mellette? Ki Ellene. Tartózkodók elfogadva. 340-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 341-es külön részekben. Az első részről szavazzunk mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. as külön részekben első részről szavazunk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Megnyitom a szavazást, név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 313-as a három politikai frakció részéről, külön részekben, első részről szavazunk. Úgy tűnik, hogy név szerinti szavazás lesz ez. Zommer képviselőasszony. A 313-as mindkét részben elutasítottuk, ezért a 149-esről kell szavaznunk. Votiamo il 149. A 149-esről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 313-as, első rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 316-os okafogyottá válik. 296-osról szavazzunk, név szerinti szavazás, Sülter úr. Prego. Köszönöm szépen. Ez a 31.3-ast érinti. A néppárt szeretné törölni az önkéntes DGE-ket, és egyetértünk a néppárttal. A jelentéstevő 314-eset támogatja, éppen ezért a 30.3-át szintén támogatja, még akkor sem válik ez oka el, ha a 297-est elfogadjuk. Először szavazunk, és utána megnézzük. Szavazással bocsájtom, a 297-es név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a módosítót. A 314-esről szavazunk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk a módosítót. 151-esről szavazunk, ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadva. 153-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 299-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 315-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 316-os név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A jelentéstevő kapja meg a szót. Herr Präsident, 300... Elnök úr, a 216-osról nem kellett volna szavazni, nem szabadott volna, azért mert a 316 a fogyottá válik, amennyiben a 313-as elfogadásra kerül. A 313-asról két részben szavaztunk, és nem fogadtuk el. Elnézést javítja magát a jelentést, tévedtem. Bene. Una volta tocca a noi, una volta tocca a lei. Hát néha mit tévedünk, néha meg ön. Ez már csak így van az életben. Nos tehát, szavazásra bocsájtom. Insieme gli emendamenti 158 e 158-ast és a 162-est együtt mellettük ki van. Ellenük tartózkodók elfogadva szavazzunk. A 300-as módosítóról név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 342-esről szavazunk, nem, ez okafogyott-e, válik, javítja magát az elnök, a 166-os is, 166-osról szavazunk, mellette, ellene, elutasítva. 290-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 270-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva 271-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva 325-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítva 291-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva 178-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 272 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 180-as. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 273-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 184-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 184-es külön részekben az első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. A 274-es fogyottá vált. 301-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 346-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 347-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 348-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 349-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 191-es, a jelentéstevő kapszót, Zomer asszony, tessék. Äh, Elnök úr, ön azt mondta, hogy a 346-ost elutasítottuk. Azt gondolom, hogy ez egy rossz megítélés volt. A technikai kiigazítást illetően a frakciók egyetértenek. Kérem, hogy erről még egyszer szavazzunk, tehát a 346-osról. Ja, fel a akkor tehát szavazzunk a 346-osról. Nézzük meg, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 346-os. Lezárom a szavazást. A módosítót elfogadtuk. Hey, ragazzi, ma se Gyerekek, hát emeljétek fel a kezeteket. Hát értem, hogy fáradtak vagytok a munkától, de hát emeljétek fel a kezeteket. Én nem tudhatom, hogy mi a szándékotok. Pongo in votazione l'emendamento. Szavazásra bocsájtom a 191-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Ugyanannyi szavazatot kapott, igent és nemet, tehát nem fogadtuk el ezt a módosítót. Si vota ora. óra. pedig a 303-as módosítóról szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 302 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a módosítót. 322-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 196-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 304-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 255-ös mellette ellene kitartózkodik, elfogadva. 317-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 275-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 276-os név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 277-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 262-es, 321-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 219-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 305-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 306-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 229-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 263-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 279-es mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 280-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 236-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 281-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 307-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 256-os mellette, el, 256-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a módosítót. Szavazzunk a 250-esről mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 323-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 240-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 282-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 318-as mellette, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 318-as tárgyában. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a módosítót. Szavazásra bocsájtom a 246-ost és a 247-est. Ki van mellettük? Ellenük. Tartózkodók elfogadva. 319-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 319-es kapcsolat, 19-essel kapcsolatosan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 285-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 308-as kérem 308-as mellette 308-as mellett ki van ki van ellene. Ho chiesto chi è a favore dell'emendamento 308. 308-as mellett ki van, ki van ellene. Na jó, hát akkor nézzük meg a 285-öst elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 308 ki a favore. 308-os ki van mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 22-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 09 309-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. 28-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 329-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 330-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 331-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 332-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Szavazásra bocsájtom a bizottság így módon módosított javaslatát. Név szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nagy többséggel. Kedvező eredménye zárult a szavazás. Gratulálok a jelentéstevőnek. Köszönöm az együttműködést. Egy pillanat. Szavazásra bocsájtom. A jogalkotási állásfoglás tervezetet név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Itt is hatalmas többséggel elfogadtuk. Dól úr kért szót. Non, Vüller, je vous demande juste... Tekintettel arra, hogy elég késő van már, szeretném kérni, hogy a 2020-as stratégiát és a governance-ről szóló jelentést ma szavazzuk meg, e, és a többit halasszuk el csütörtökre, akár péntek reggel is itt maradunk. Eh, non ci sono obiezioni alla proposta, onorevole... Nincsenek kifogások Dól úr javaslatával szemben? Ha nincsenek kifogások, én szívesen elfogadom ezt a javaslatot, mert úgy vélem, hogy ez a két téma rendkívül jelentős politikai szempontból. Tehát kezdjük az EU 2020-as stratégiával. Szavazásra bocsájtom a hármas bekezdést két részben. Első részről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es külön részekben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A második részt elfogadtuk. A 45-ös két részben első rész mellette ellene kitartózkodik elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A jogalkotási állásfoglalás tervezetről következzen a szavazás, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. hatalmas többséggel a jogalkotási állásfoglalás tervezetet elfogadtuk. Gratulálok a jelentés jegyzőinek és az egész parlamentnek. Most pedig nézzük a gazdasági kormányzással kapcsolatos dokumentumot. Kettes módosító, szavazásra bocsátom a kettes módosítót, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elutasítva. Nézzük az egyes bekezdést első részét ennek. Ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Votazione emendamento numero 3, chi a favore? Hármas módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Négyes módosító Emendamento numero 4. Négyes módosító mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Ötös módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 12-es bekezdés, külön részekben első részről szavazunk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hatalmas többsége elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Ez nem név szerinti szavazás. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik elfogadva? Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 31-es bekezdés, külön részekben első rész, név szerinti szavazás következik. Első rész ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az így módon módosított jogalkotási állásfoglalás tervezetről szavazunk, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hatalmas többséggel elfogadtuk, megint csak gratulálok. Javasolni szeretném, hogy szavazzunk a pénzügyi perspektívákról is. Ez egy egyetlen szavazás. Kérem, hogy ezt tegyük még meg. Ki van emellett, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. És itt van még a Cariforum delegáció is. Ki van emellett, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Köszönöm. Köszönöm. Jó munkát kívánok. Mindenkinek jó étvágyat. Köszönöm.